A napirendi, van egy napirendi pontunkon a Schengen értékelés mechanizmus logalapja és a Tamás nyilatkozata áll az első helyen. Szeretnék arra utalni, hogy nem lesz spontán felszólalás ennek a rendi pontot követően, tehát a szabályok szerint nem lesz catch the eye, ez a spontán felszólalás e napi rendi ponthoz kapcsolódóan.